és a 19-eset is elfogadtuk. Ezen kívül a következő módosítókat fogadtuk el. 10, 11, 28, 42, 47, 68, 63, 66, 79, 99, 101, 104, 105, 106, 129, 139, 151, 154, 170, 172, első rész és második rész. Tehát ez az eredménye az első körnek, és jelenleg 7 képviselő van jelen a teremben, és 13-an kapcsolódtak az interneten, úgyhogy igazából a 14-es kórumot, szavazatképességet elérjük. A végső szavazáshoz ez szükséges. Úgyhogy szeretném megnyitni majd a szavazásokra az ülést. Köszönöm mindenkinek a türelmét, most pedig a tízes napi rendi pont, a euróövezetnek, övezetnek a szociális és foglalkoztatási politikája. Dobrev Klára a reporter a szocialisták részéről. Szeretném, hogy maximum 8 percben ismertesse az állásfoglalását, és aztán az árnyék előadóké a szó. Úgyhogy Klára, remélem, hogy itt van velünk. Remélem. Igen, köszönöm, köszönöm szépen, elnök úr, és remélem, hogy hallanak engem, és remélem, hogy hallják, amit próbálok elmérni, elmondani. Köszönöm szépen ezt a lehetőséget. Minnyáján tudják, hogy ez a második jelentés az EP-nek, az európai szemeszterről. Az első jelentést megszavaztuk az EMPL foglalkozásról. Ezt először az EMPL szakbizottságban szavaztuk meg, a COVID-19-es válság miatt nem kerülhetett ez a plenáris ülésre. Plenárisra nem kerülhetett ez. Ezért a jelenlegi jelentés próbálja ö, figyelembe venni a válság. Hogyha a válság elemeit és a szociális rendszereket, a foglalkoztatás nem tudjuk pontosan, hogy mi lesz a jövőbeni helyzet, de mindjárt próbáljuk megjósolni, hogy mit hoz a jövő. Valóban hatása van a tagállamokra, a válságnak, mindenkinek szembe kell nézni azzal, hogy hogyan tud szolidáris lenne, legyen nem csak a tagállamokban, hanem a tagállamok között és különösen a sérülékeny csoportokat kell támogatnunk. Láttuk már az elmúlt három hónapban, hogy a jóléti rendszereink sérültek, és hogy nagyon szigorú kell venni ezt a helyzetet, mert romlott a helyzet az elmúlt néhány hónapban. Az egyenlőtlenséget nőttek a válság idején, és ezek nem csak a szociális egyenlőtlenségek, hanem a foglalkoztatási egyenlőtlenségek is, különösen az alacsony bérezésűek, a sérülékeny munkakörökben. Ők azok, akik elvesztették a munkahelyeiket. Ők nem választhatták a távmunkát, és nem tudták a mindennapi életüket flexibilisen idomítani a helyzethez, úgy, mint itt például a parlament. Tudjuk, hogy több százezer ember számára ez nem volt opció. Különösen azok számára, akik elvesztették az állásukat, és reményük sincs, hogy ezt visszakapják, és közben jön a második hullám. Ha figyelembe vesszük azoknak a helyzetét, akik az alapszolgáltatásokat nyújtják, a hulladékszállítók, a nővérek, az bolti eladók, néha azok is, akikről nem is tudtuk, hogy mennyire szükségesek az életünkhöz. Ők voltak azok, akik fenntartották a mindennapi élet folyamatát Európában, és most ők azok, akik nem kapnak megfelelő bérezést, őrájuk kell ügyelnünk a nő jövőben. Vannak más problémák is, például az igazságos bérezés, vagy az európai minimálbérek rendszere, de ez már a válság előtt is probléma volt, nem csak számunkra, hanem nagyon sok Európai Uniós parlamenti képviselőtársam számára. A jelentésben próbáltuk hangsúlyozni, hogy mennyire fontos a minimál bérek garantálás Európában. Valamit tennünk kell a hatalmas számú munkanélkülivel, hiszen emelkedik a számuk. Ez egy régi, régen kitűzött prioritásunk volt, és most is az. Szükségünk van egy európai állandó munkanélküli biztosításra. Már régen harcolunk a megfelelő társadalmi dialógusért és a társadalmi partnerek bevonásáért. Ez most különösen fontos. A társadalmi partnerek nélkül az európai politikák, az európai gazdaság nem tud talpra állni. Én úgy látom, hogy szeretném a támogatásukat kérni, hogy egy koordinált európai válaszlépés, ez az európai szemeszterbe nagyon jól beleilleszkedik. Tehát támogatnunk kell ezt a folyamatot, és erősítenünk kell. Mit értek ez alatt? A szociális és ökológiai célokat figyelembe kell vennünk, az európai szemesztert a gyakorlatban is meg kell valósítani, sokkal jobban, mint tesszük ezt ma. Az ország specifikus ajánlásoknak a végrehajtási rátája még nagyon alacsony, ezt a problémát meg kell oldanunk. Már nagyon régen beszéltünk erről, és most a válság is megmutatta. A közös Európai Uniónk nem lehet egy egyszerű gazdasági unió, és nem is lehetünk gazdasági unióként sem hatékonyak, hogyha nem adjuk a szociális és ökológiai aspektusoknak is ugyanazt a szerepet a makroökonomiai kitűz, célkitűzésekben is. És természetesen nem ez az első válság, amivel Európa szembe kerül. Tíz évvel ezelőtt is volt egy válságunk a növekedési és stabilitási paktum nem bizonyult megfelelőnek a válság kezelésére. Amikor azt mondjuk, hogy szociális kiadások, azokat nem szabad kiadásként tekinteni. A lakhatás, az oktatás, ezek beruházások, ezt nem lehet költségként elkönyvelni, beruházásként kell rátekinteni. Ezen kívül a tagállamokban és Európában tervekre és kötelező érvényű szociális célkitűzésekre kell figyelnünk. Tehát így valósítható csak meg a szociális dimenzió. Arra kérném önöket, hogy július 22-ig nyújtsak be a módosítóikat, ez a határidő. Nagyon sajnálom, hogy ilyen rövid, de a krízis kihatott erre is, és nagyon örülök annak, ha együtt dolgozhatunk az árnyék előadókkal. Köszönöm szépen! Köszönöm, Klára, köszönjük az összefoglalót. Most pedig meg fogom adni az árnyék előadóknak először a szót. Megkérem a kollégákat hogy három percet vegyenek igénybe maximum. Az első hozzászólónk Cindy Francen, az első előadónk, öné a szó. Köszönöm szépen, a koordinátorom megkérte, hogy szóljak hozzá, Köszönöm, Dobrev asszony, köszönjük önnek, hogy ilyen nagy energiát fektetett ebbe a munkába. Valóban a szociális és a foglalkoztatási helyzet drasztikusan megváltozott, mióta az első jelentést megírtuk az európai szemeszterről. Az európai gazdaság ugyan lassulóban volt, és a munkanélküliség is hihetetlen magasságokba emelkedett, de mégis elképzelhetetlen volt, hogy meddig jutunk. A COVID válságnak hatalmas a kihatása, és hatalmas lesz a foglalkoztatásra. A munkaerőpiac legmélyebb pontja még nem érkezett el, úgyhogy szükségünk van egy átfogó fellendülési csomagra, a gazdaságra alapozva el kell kerülnünk az olyan válságot, mint ami volt a pénzügyi válság után, hogy nagyon sok tagállamban a munkanélküliség miatt hatalmas mértékben megnőtt a populizmus. Jelenleg ez a jelentés egy nagyon jó kiinduló pont. Mi a néppárt részéről beadtunk módosítókat, de biztosak vagyunk benne, hogy meg tudunk egyezni, és kiegyensúlyozott lesz ez a vélemény. Köszönöm. Köszönöm, Cindy. Marie-Pierre Letrennek, Renew. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm ezt a jelentéstervezetet az előadónak azt hiszem, hogy kulcsfontosságú pillanatot élünk meg. Nagyon fontos, hogy senkit ne hagyjunk cserben. Három prioritás kell beazonosítanunk. Az első az, hogy nagyon sürgősen kell lábra állítani a gazdaságot. A bizottság terve nem elég ambíciózus, a vállalatokat a kis és középvállalkozásokat kell elsősorban támogatni, illetve nagyon fontos, hogy garantálja a bizottság terve a munkahelyek megtartását és az igazságos munkakörülményeket és a bért. Nagyon fontos a szegénység elleni harc, fontos a legsérülékenyebbek védelme, az a fiatalok védelme és prioritásunk, és azt hiszem, hogy parlamentként ébereknek kell lennünk arra is, hogy kihasználjuk valóban a forrásokat. A második, az irányváltás. Nagyon fontos, hogy gyorsan reagáljunk, rugalmasan, és a hosszú távú célkitűzéseket ne veszítsük szem elől. Ezen kívül a gazdasági és szociális és pénzügyi szakpolitikai intézkedéseink a, a fenntartható fejlődés egyében kell végrehajtásra kerüljenek, a zöld, a Green Deal és a szociális jogok védelme kulcs szó a környezetvédelmi és a digitális átmenetet is figyelembe kell venni a foglalkoztatásban. A harmadik a szociális agenda, a COVID-19 felszínre dobta az, hogy mennyire komoly különbségek vannak a társadalmi csoportok között, a szegényeket érintette ez legfájdalmasabban, és most kell megmutatnunk azt, hogy ebben az agendában is a konvergencia irányában szeretnénk haladni, az a bér, mint európai projekt rendkívül fontos, és az előadó is, is e- megemlítette a viszontbiztosítást a, a foglalkoztatásban. Nagyon nagy szükség van erre, nagyon fontos az ambíciózus célkitűzések szem előtt tartása. Az Európai Bizottság elmondta, hogy az európai szemeszter nagyon fontos eszköz az újraindításhoz, ezzel egyetértünk, és ne felejtsük el, hogy prioritás a szociális szféra erősítése. Mindannyian ugyanabban a helyzetben kell haradnunk, hogy megteremtsük az innovatív transformációt, és a környezetvédelemben is felelősen járjunk el illetve támogatom az előadót abban is, hogy, hogy a parlament szerepét erősíteni kell, hiszen az Európai Parlamentet feltétlenül meg kell hallgatni a szociális kérdésekben és a foglalkoztatási kérdésekben, hiszen ez az európai modellünk alapja. Úgyhogy frakcióm nevében elmondhatom, hogy a módosításaink is a szociális irányba haladnak majd. Köszönöm szépen. Franz az Andy-től. Kedves kollégák, jó reggelt, jó napot kívánok! Teljesen máshogy olvastam ezt a jelentést. Nem objektív ez, hanem túlságosan is föderalista és nagyon szubjektív. A tagállami szuverenitást megkérdőjelezi a jogalkotás területén, az európai minimálbér, ö, óriási, az óriási különbségeket nem veszik figyelembe a tagállamok között, ezért többek között további módosításokat, eszközünk, módosító indítványokat eszközünk, például a H preambulum bekezdés rendkívül fontos lesz, és nagyon-nagyon homályos fogalmakkal él ez a jelentés, nagyon ködös fogalmakat olvasunk, a a D preambulumban foglalkozunk a fogalom meghatározások kérdésével, illetve ami a fenntartható fejlődést és, a, és az inkluzív társadalmat illeti, az anyagi előrehaladás területén is nagy kérdőjeleim vannak a megfogalmazások kerületét, és itt ugye az egész közösséget figyelembe kell venni, ezzel kapcsolatban is a G preambulum bekezdésben lesznek módosítóink, a, különösen a sérülékeny csoportok szociális viszonylataiban, a tagállamok, az, áll, az állampolgárok kapcsolatával nem értünk együtt, a realitás talán kell maradnunk, nagyon fontos, hogy a társadalom szervezésében innovatívak legyünk, de a legfontosabb a nemzetállam kérdése, ezt ne felejtsük el. Tehát nagyon fontos, hogy a nemzeti államainknak megadjuk azt a lehetőséget az egyes tagállamoknak, hogy saját maguk gyűjtsék, döntsék el azokat az intézkedéseket, amelyekből végső soron mindannyian profitálunk. Köszönöm. Most pedig... Most pedig a zöldek raportőrével folytatjuk, Kira Mari Hansennel. Remélem, hogy jó lesz a kapcsolatunk. Tessék, köszönöm szépen. Köszönöm, hogy szót kaptam. Sajnálom, hogy nem lehetek itt. Először is gratulálni szeretnék a raportőrnek, nagyon nagyszerű a jelentőse, és köszönöm a bevezetőt a kollégáknak is. Biztos vagyok benne, hogy nagyon jó jelentés lesz. A zöldek számára és számámra is nagyon fontos, hogy a gazdasági, szociális és környezetvédelmi aspektus egyelő súlyozást kapjon az európai szemeszter keretében. Ez különösen fontos az újraépítési terv keretében, tehát a módosítókat illetően, amiket mi fogunk javasolni, a nem megfelelő minimálbérekkel foglalkozunk, ezen kívül Szeretnénk az sérülékeny csoportokat védeni, különösen azokat, akik a válság során sérültek, és végül az Európai Uniós projektek finanszírozása az alapvető emberi jogokat kell, hogy figyelembe vegye, és hogyha gazdasági ösztönzőket szeretnének kapni az Európai Uniótól, akkor cserébe teljesíteni is kell. Köszönöm szépen, köszönöm Kira. A következő hozzászólunk, Helmut Kőken, tessék, önné a szó. Először is nagyon szépen köszönöm, köszönöm ezt a jelentést. El kell, hogy mondjam, hogy ez a jelentés igazából nem elég messze mutató számunkra. Mi azt mondjuk, hogy a jelentés a szociális és foglalkoztatási aspektusokról szól, de számunkra nem elég konkrét. Először is a hatos cikk egyes része nem veszi figyelembe azt, ami elhangzott, amit von der Leyen asszony mondott a garanciákról. Legalább utalni kellene erre. Ezen kívül a 2014-es rendeletre is, és a 1303-as kiegészítésére is. Ezek olyan dolgok, amik beletartoznak egy ilyen jelentésbe, és mi szeretnénk, hogyha nem csak a szociális aspektusról lenne szó, hanem azon belül kifejezetten a családok védelmére. Nagyon fontos az, hogy Európa csak a családokra, mint egységekre alapulva tud tovább lépni. Ez nem jelenik meg a jelentésben, és mi szeretnénk ezt elvárni ettől a szakbizottságtól, hogy ez természetesen beletartozzon, hiszen a családokat és a gyermekek jogait erősíteni akarjuk, és a szegénységgel le akarunk számolni a gyermekek körében. Mi reméljük, hogy figyelembe veszik a módosítóinkat, a fiatalok képzését is nagyon fontosnak tartjuk. Tehát még egyszer összefoglalva, nem elég messze mutató ez a jelentés számunkra. Szeretnénk, ha konkrétabb, foghatóbb lenne nevesítenünk kell a dolgokat, és mi úgy gondoljuk, hogy nagyon-nagyon sok területen át kell dolgoznunk ezt a jelentést, ha egy olyan Európát akarunk, amely az emberekre alapoz, akkor be kell vonnunk az embereket. Nem szabad általános, szétfolyó javaslatokat tennünk. Meg kell fogalmaznunk pontosan, hogy mi, mint parlament, mit akarunk, hova tartunk, ehhez pedig egyértelmű megfogalmazásokra van szükség. Órákig tudnék beszélni, én nagyon sok mindent felfedeztünk ebben a jelentésben, ami bele tartozna, de hát írásban is benyújtottuk, úgyhogy reméljük, hogy jó konszenzust alapítunk ki. Egyébként nagyon jól fölépített jelentés, csak ki kell bővíteni, hogy megfeleljen azoknak az elvárásoknak, amiket alkothatunk. Köszönöm. Danke. Um... Köszönöm szépen, Görking. Most pedig a GOE következik, Oszmágon. Tessék, megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A válság idején látjuk azt, hogy a munkaerőpiac deregulációja milyen súlyos fog, ö, következményeket von maga után, hiszen itt nem csak gazdasági és szociális aspektusokról van szó, hanem egészségügyi aspektusokról is, tehát egy nagyon összetett problémáról van szó. A legérzékenyebb csoportok szenvedték meg ezt leginkább a jogaikban is, és nagyon fontos az, hogy szem előtt tartsuk, hogy speciális ajánlásokra van szükség, és a munkaerő viszonyokban nagyon fontos a dezinvestment is, a legfontosabb, a kulcsfontosságú ö, szolgáltatásokban is, mint például az egészségügyi szolgáltatásokban, innen kivonták a forrásokat, tehát fontos az, hogy elemezzük azt, hogy milyen kihatása van a munka, munkavilágára a válságnak, de meg kell vizsgálnunk azt is, hogy az Európai Uniós intézmények hogyan reagálnak a munka körülmények romlása, illetve a közszolgáltatások színvonalának romlását egyértelműen tapasztaljuk. A gazdasági governance, a kormányzási modell átgondolandó, illetve a növekedési és stabilitási csomag szerencsére most felfüggesztésre került. Ennek örülünk. Azt reméljük, hogy az egész kormányzási modell át lesz, újra lesz gondolva, és átalakításra kerül. És még egy dolog fontos, amikor arról beszélünk, hogy a közszolgáltatásokba be kell ruházni a válságra való válasz adásaképpen, akkor nézzük meg az ezzel kapcsolatos pénzügyi forrásokat is, amik a rendelkezésünkre állnak. Mire lesz szükség ahhoz, hogy a szakpolitikai intézkedéseket valóban érdemben végre tudjuk hajtani? a szociális szakpolitikákban, az energia átmenetben, a digitális gazdaságban nagyon jó elképzelések vannak az agendában, ez tény, de nem lehet ezt megvalósítani, és egyúttal a kohéziós alapokat csökkenteni, megnyírválni hiszen nagyon sok tagállamnak ez az egyetlen forrás arra, hogy végrehajtsa a célkitűzéseket nagyon sok országban csak a kohéziós alap biztosítja a közszektorokba, közszolgáltatásokba való beruházást. Tehát köszönöm szépen a javaslatot az előadónak, jó alap, de azért még finomítani kell. Köszönöm szépen. A következő felszólaló Adam Kosár. Tessék, megadom a szót. Biztos vagyok benne, hogy ez a Biztos vagyok benne, hogy ez a jelentés élénk vitát fog generálni, így történt az elmúlt években is. Szeretném először kifejezni egy picit az értetlenségemet. Értetlenül állok azelőtt, hogy a szociál, szocialista frakció egy eurózónával kapcsolatos jelentés tevés jogát egy olyan képviselőnek adta, aki nem eurozóna tagállamból érkezett. Ez önmagában eléggé erős legitimitási problémát vet föl. Ebeli aggájaimat erősíti az is, hogy a jelentésben vannak olyan javaslatok, amik jogi jellegéből fakadóan nem korlátozódhatnak csak az eurózónára, például az irányelvekre való javaslat, vagy a stratégiára való javaslat. Ilyen javaslat például a gyermekgarancia, vagy az Európai Fogyatékosságügyi Stratégia. Ezeket nem lehet csak az eurózónára korlátozni, hanem az egész euróra érvényes, e, euró, tehát egész Európára érvényes javaslatokat. Tehát ezek így nonsens gyakorlatilag. És jogi kérdésekben pedig kérem, hogy szükség esetén kérjen jogi segítséget a szakértőktől álláspontom szerint más javaslatok pedig sértik az uniós alapszerződéseket, vagy a tagállamok szubszidiaritását. Például a munkanélküli viszontbiztosítási rendszer, vagy az egységes európai minimálbérre tartozó keretrendszer, vagy éppen a közegészségügyel kapcsolatos javaslat. Ezeket korrigálni kell, ilyen irányú javaslatokat szeretnék majd beadni, és remélem, hogy ebben majd támogatni fognak. Abban viszont egyetértünk, hogy súlyos veszélyhelyzet súlyos veszélyhelyzetben állunk most, és az eurózóna éppen ebben a kérdésben különösen megszenvedte ezt, és ebben segíteni kell, hogy ez a helyzet javuljon. Az eurózóna szociális és foglalkoztatáspolitikai kérdésével foglalkozni kell. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen, Kósa úr. Most pedig Dobrev Klára következik a záró megjegyzésekkel. Tessék! Please press the speak button. Kérem a speak gombot nyomja be. We can't hear you. Nem, sajnos nem halljuk. Lehet, hogyha leveszi a fülhallgatóját, akkor javulni fog a helyzet. Can you hear me now? Most lehet hallani, igen. Először is köszönöm szépen ezeket a megjegyzéseket, és nagyon nagy érdeklődéssel állok az árnyék előadóval való együttműködésre. Azt gondolom, hogy ez gyümölcsöző lesz. Ha megengedik, akkor néhány megjegyzésem lenne. Igen, ez egy erős Európával foglalkozó jelentés, és nagyon-nagyon sok területet kellett, és nagyon sok feladatot kellett megvizsgálnunk, amelyek előttünk állnak, nagyon sok kihívás, hiszen itt együttműködésről van szó a tagállamok között, és a COVID-válság is arra mutatott rá, hogy nagyobb együttműködésre van szükség a tagállamok között, mint valaha. Nagyon nagy örömmel írtam volna egy részletesebb vagy erőteljesebben fogalmazó jelentés, és ennek kapcsán előre is köszönöm a módosítókat, hiszen a jelentés első vázlata számos technikai akadályba is ütközik, és limitbe is ütközik, tehát nem írhatunk bele mindent, amit szeretnénk, nem konkretizálhatunk ennél jobban minden kérdést, nem foglalkozhatunk átfogóbban minden kérdéssel, ezt szeretném elmondani, hogy sajnálatos tény az, hogy az Európai Unióban van eurózónánk, egyrészt, másrészt pedig Európa, eurózónán kívüli országok, például Horvátország, Bulgária már az eurozóna irányába halad, és ez egy helyes irány szerintem, hiszen egy egységes Európára van szükségünk monetáris szempontból is, és remélhetőleg Magyarország, az én országom is a lehető leggyorsabban csatlakozik az eurozónához. Nem gondolom, hogy az Európai Parlament tagjának legitimációja attól függene, hogy egy eurozóna országból érkezik-e vagy sem. És ami pedig a tartalmi aspektusokat illeti, nagyon-nagyon sok parla, olyan probléma van ebben a jelentésben, amely természeténél fogva más megközelítés kap eurozóna vagy nem eurozóna országok részéről. De hogyha az egységes Európában gondolkodunk, azt látjuk, hogy nagyon-nagyon sok jogszabály van, finanszírozási célkitűzés, amelyet ugyanúgy el kell érni, ugyan, ezeket a célokat ugyanúgy el kell érni az eurozóna országoknak, illetve a nem eurozóna országoknak is. Ezért a szociális szakpolitikai aspektusok területén az eurozóna országok kapcsán elmondható, hogy más jelentésekben is visszaköszönnek új, visszaköszönnek ugyanezek az alapelvek, amelyek mentén én ezt megírtam. Vagyis azt gondolom, hogy itt nincs olyan nagyon nagy probléma, nem kell különbséget tenni minden aspektusban a kétféle ország típus között, és az utolsó megjegyzésem pedig ugyanaz, amit már az elején is mondtam, csak az egységes, szolidáris Európa tudja a COVID válságot, illetve egyéb válságokat legyőzni. A válságok természetüknél fogva mindig jönni fognak, a gazdasági válságokat ugyanúgy mindannyian megszenvedjük, és együtt szenvedtünk például a migrációs válságban is, vagyis nagyon fontos, hogy meglegyen az eszköztárunk, az intézményes felépítményünk, hogy ezeket eh, legyőzzük, ezeket a válsághelyzeteket, és meg tudjuk felelni ezen kihívásoknak együttesen. Köszönöm szépen. Köszönöm, Klára. Ami a határidőket illeti, szeretném mege- megerősíteni, amit Klára már elmondott. Július 22 déli 12 óra a határidő a, az plusz szavazás október 1-én lesz várhatóan, és az első októberi plenáris elé kerül ez végül. Akkor folytassuk tovább a következő fájlra, ami nagyon fontos, az új KKV-kkal kapcsolatos új európai stratégia, az előadó Tizelvida Alili asszony, a Renew Europe-tól. Először is megadom a szót az előadónak 8 percben, és utána folytatjuk a tagokkal, az árnyék előadókkal. Veli asszony, tessék, Ati. Köszöntök mindenkit, kedves elnök úr, kedves kollégák, nagyon örülök, hogy itt vagyok, és bemutathatom ezt, az, ezt a véleménytervezetet, a, az új európai stratégiáról a KKV kapcsán. Rendkívül fontos ez ahhoz, hogy a gazdaságunk kilábaljon minél gyorsabban a válságból, a versenyképességet javítsuk, és a digitális és zöld átmenetet biztosíthatjuk. Az árnyék előadóknak június 25-én már köröztettem ezt, remélem volt idejük tanulmányozni. A legfontosabb elképzeléseket ismertetném. Először is szeretném rögzíteni, hogy rendkívül fontosak a KKV-k, a munkahelyek teremtése szempontjából, az innováció, a fenntarthatóság és a versenyképesség szempontjából is. A statisztikáink értelmében a KKV-k körülbelül 24 millióan vannak Európában, és ez az Európai Uniós vállalkozásoknak mintegy 99 százaléka, mondja a speaker. A COVID-19-nek e őrájuk is hatása volt, és óriási szükség van a tehermentesítésükben, vagy a terheik nagymértékű csökkentésében. Nagyon fontos a pénzügyi támogatás, és azt gondolom, hogy a KKV-kkal kapcsolatos fellépéseknek az Európai Uniós ipari és zöld kilábalási kezdeményezések alapját kell képeznie. Nagyon fontos a munkavállalók védelme a kis- és középvállalkozásokban, és a munkahelyek védelme elsősorban fontos. A gazdaságot újra kell indítani a pandémia után, és nagyon fontos, hogy nem veszélyeztetünk munkahelyeket, illetve tapasztalatunkból kell kiindulni, egy legjobb gyakorlatok cserére alkalmas platformot kell létrehozni a tagállamok között, a most és a jövőre vonatkozóan, ezen kívül fontos a digitális átmenet támogatása, illetve a mesterség és intelligenciába való beruházás, a képességek, készségek javítása, az ezzel kapcsolatos képzés, támogatása, és a KKV-k esetében meggyőződésem, hogy a munkavállalók szempontjából nagyon fontos a megfelelő képzettség, hiszen nagyon gyakran panaszkodnak a vállalkozások arról, hogy nem megfelelően képzettek a munkaerők, másrészt pedig nagyon magas a munkanélküliségi ráta. Az európai kkv szempontjából ezt a problémát is meg kell oldani. Más elképzeléseim is vannak, még, amelyeket szeretnék megosztani önökkel, de önök is tudják, hogy karakter limitáció van, amikor egy ilyen jelentést összeállítunk. Ezért szeretnék még belevenni néhány elemet, például a vállalkozás kedv ösztönzését és a szociális vállalkozás erősítését. Ilyen nagyon fontos a digitális aspektusok harmonizációja az egységes piacon, és a tagállamoknak és a bizottságnak biztosítani kell a szabványosítást, és a startupok, a KKV-k, illetve a magánvállalkozók életét ez is megkönnyíteni. Nagy örömmel fogjuk megvizsgálni a módosítókat. Remélhetőleg az önök támogatása, támogatására számíthatunk, amely nagyban megkönnyíti a munkánkat. Hogyha bárkinek kérdése van, örömmel válaszolok. És nagy öröm, öröm, örömmel fogok együtt működni a fájlon. Végül pedig van még egy információ. Az legutóbbi nem hivatalos információ szerint az intrében október végén lesz a szavazás, ezért szeptember 3-a csütörtök a módosítók meghosszabbított határideje. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Megköszönöm ezt a kiváló bevezetőt, és követjük a szokásos eljárásunkat. Az árnyék előadók fognak következni. Az első hozzászóló a néppárt képviseletében Zander asszony, aki kollégáját helyettesíti. Kérdezem, hogy csatlakozott-e? Igen. Köszönöm szépen. Elnök úr, kedves kollégák, először is szeretnék köszönetet mondani az előadónak az elkészített véleményért, ami nagyon jó kiindulási alap tényleg az Európai Gazdasági Szövet gerincét adják a KKV-k, és ők biztosítják a legtöbb munkahelyet, és egyébként is ők teszik vonzóvá az európai gazdaságot, tehát az átmenetben támogatni kell őket a digitálisabb, zöldebb Európa felé való átmenetben. Az Európai Bizottság KKV-kat célzó politikája egy márciusban kiadott stratégia formáját öntötte, öltötte, de közben a kkv kat súlyosan érintette a COVID-19 válság. Én magam szeretnék megerősíteni több aspektust is abban a szövegben, amelyet javasolt az előadó, tehát beszélhetnénk arról, hogy a KKV-kat segítjük a finanszírozáshoz való hozzáférésben, az administratív terheket csökkentjük, és még egy prioritás a kompetenciák kérdése. Megfelelő képzésre van szükség, olyan képzésekre, amelyek a piac igényeinek megfelelnek, és ez különösen igaz a KKV-k esetére. Tehát támogatnunk kell a gyakornoki képzést is, és a vállalkozóságot, különösképpen a nők között és a fiatalok között. Végül pedig a siker egy másik feltétele az, hogy mindenkit bevonjunk a helyszínen, a kis és középvállalkozók is aktívan részt vegyenek a stratégia végrehajtásában. Ezek tehát azok a pontok, amelyekkel kapcsolatban módosítót szeretnék benyújtani, és nagyon örülök, hogy ezzel a timmel dolgozhatom az előadóval és az árnyék előadókkal. Köszönöm szépen, Ann mondja az elnök. A következő hozzászólónk pedig a szocialista frakció képviseletében Estrella Gyula Frandlis asszony. Nézem, hogy csatlakozott-e. But, um, Is President the speak button? Kérjük, hogy a speak gombra legyen szíves kattintson. De mikrofon, yes, hello? Igen, kérdezem, hogy hallanak-e. Hallunk Estrella, viszont kép nincs. Uh, so I, I can speak in English because I think it's better for the translation. Nincsen kamerám, ezért nem vagyok látható. Kép nélkül nem tudunk tolmácsolni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 Köszönöm szépen, Estrella. A következő hozzászólunk az ID frakció képviseletében Stefania Zambelli, tessék. Kedves kollégák, a kis és középvállalkozások adják az európai gazdaság lényegét, és Olaszországban ők biztosítják az iparban a legnagyobb munkahelyi, munkavállalási lehetőséget. Több mint 50 millió munka, 15 millió munkahelyet teremtenek, és a válság őket érintette a legjobban. 37%-a a dolgozóknak itt dolgozik. Az európai intézményeknek tehát azonnali választ kell, hogy adjanak erre a válságra, és a prioritás ebben a pillanatban természetesen a fenntarthatóság, az éghajlatváltozással való küzdelem, de a KKV-k gyors hozzáférése a hitelhez, a munkahelyek védelme. Hogyha nem reagálunk gyorsan, akkor dominó reakciót indítunk el, és ezt az ágazatot még súlyosabban károsítja a válság a gyártó ágazat gerincét adják ezek a vállalkozások, ne felejtsük el. Köszönöm szépen, mondja az elnök. A következő hozzászóló a zöld frakció képviseletében Petra de Sutter. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm az előadónak. So far. Köszönöm az elvégzett munkát. Nagyon örülünk annak a szövegnek, amely most előttünk fekszik, elégedettek vagyunk vele, különösen annak örülünk, hogy kihangsúlyozza az előadó, hogy mindenfajta gazdasági helyreállítási tervnek a középpontjában a KKV-knak kell állni, hogy a digitális és a zöld átmenetet kihangsúlyozzák, ez is nagyon fontos. Az is pozitív, hogy hangsúlyozzák az egészségügyi és biztonsági intézkedéseket ebben a véleményben. Egy-két pontot szeretnénk még jobban kiemelni, mint az eddigiekben, és ezeken végig szaladnék. Az első bekezdésben a fenntartható finanszírozási szükséglet mellé még beépítenénk azt, hogy javítsuk a kisebb mértékű hitelekhez való hozzáférését, a KKV-knek mert szerintünk ez javítaná a helyzetet. A harmadik bekezdésben a KKV-kkel kapcsolatban beépítenénk a szövegbe azt, hogy az adott területen az összes fellépés feltétele az, hogy minőségi munkahelyet teremtsen. Így hangsúlyoznánk tehát ki, hogy fontos az informális gazdasággal szembeszállni, a be nem jelentett munkavállalással szembeszállni, és támogatni azokat a KKV-ket, akik tiszteletben tartják a szabályokat. Az egészséggel foglalkozó bekezdésbe szerintem hivatkozhatnánk a bizottság nyilatkozatára, a 2027-309-es jogszabály, a bizottság ezzel kapcsolatban ugye megállapodt megállapította, hogy minden dolgozó, minden munkahelyen ugyanolyan védelemre jogosult, és mivel ezt a bizottságtól megkaptuk írásban, eh, erre lehetne hivatkozni a covid tal kapcsolatban. És végül pedig az administratív terhek csökkentése, amely az ötödik bekezdésben szerepel, eh, nagyon jó, tehát csökkenteni kell az administratív terheket, de ide nem tartozik bele a munkajog és a munkajog végrehajtása, tehát ezeket nyilván nem lehet tehernek tekinteni, jogszabályi tehernek tekinteni ennek a szakbizottságnak a szempontjából, ezt ki kell hangsúlyozni. Köszönöm, elnök úr. Uh, Petra. Köszönöm, Petra. A következő hozzászóló Beáta Zidló az ECR képviseletében. Tessék. Dziękuję Pani przewodniczący. Szanowni państwo, przede wszystkim chciałam podziękować pani poseł Alijewi. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is megköszönöm az előadónak, hogy elkészítette ezt a munkát az új stratégiáról, amely az európai KKV-kat célozza. Valóban én is egyetértek az előttem szólókkal, az európai KKV-k tényleg a gazdaság gerincét adják, és az egész Európai Unióban 100 millió munkahelyet biztosítanak, tehát oda kell rájuk figyelni, és biztosítani, hogy a legjobb munkahelyek legyenek ezek. Ezért ez az új stratégia, az új KKV stratégia különös figyelmet érdemel, már a tekintetben, hogy a komplikált adminisztratív és jogi eljárásokat, amelyek akadályozzák a KKV-kat a hatékonyságuk javításában, meg tudjuk szüntetni. Ugyanis ez egy komoly problémát jelent, amelyel foglalkoznunk kell. Ami Z danych Komisji Europejskiej wynika, że 35% pracowników az Európai Bizottság véleménye, véleményéből kiderül, hogy a dolgozók 35%-a nem rendelkezik megfelelő kompetenciával a digitalizáció terén. Tehát pozitív egy olyan program elindítása, amely a digitális kompetenciákat erősíti a dolgozók körében. Az Európai Uniónak valamennyi ágazatban támogatnia kellene a szolidaritást és az ilyen fellépést a különböző generációk között. Köszönöm. Köszönöm. És most pedig a GUE frakció képviseletében következik Leila Saibi. Parancsoljon, asszonyom! Köszönöm szépen, elnök úr! Először is szeretnék köszönetet mondani az előadónknak, Alieva Veli asszonynak. Nagyon fontos ez a téma, mert a KKV-kat súlyosan érintette a COVID-válság. Most hatalmas kihívásokkal néznek szembe ezek a vállalkozások, hogy tudják folytatni vagy újra beindítani a tevékenységüket. Közben pedig rengeteg nagy vállalkozás nagy nyereségre tett szert, gondolok én itt a nagy szupermarketekre, vagy a gyógyszergyárakra például. Az Európai Unió félre kell, hogy tegye ezeket a nagyvállalkozásokat tehát, és közvetlenül kell, hogy segítse a KKV-kat és a függetleneket is, a független vállalkozókat. Ez volt az a kör, amely nagyon nehezen fért hozzá az állami támogatáshoz, még a részfizetések, részmunkaidős kifizetésekhez sem tudtak mind hozzáférni. 200 ezerről 400 ezer euróra emelkedik a határ, amelyen segíteni lehet a nehéz helyzetben levő vállalkozásokat és a dolgozóikat, ez pozitív. Az új KKV stratégiában figyelembe kell venni a dolgozók tiszteletben tartását, illetve a környezet tiszteletben tartását. Nagyon sokan megérzik az egészségügyi válság következményeit. az is szükséges, hogy azok a vállalkozások, amelyek tagállami vagy uniós támogatást kapnak, garantálják a munkahelyeket és a fizetéseket. Köszönöm. Leila. Um... Köszönöm, Leila. És most pedig az a megtiszteltetés ért bennünket, hogy az Európai Bizottság képviselője is itt van velünk, a KKV politikákért felelős osztály vezetője távolról, de bekapcsolódik az ülésbe. Birgit Védel, hallanak engem? Igen, hangzik a válasz, parancsoljon öné a szó. Köszönöm szépen, Elnök úr, először is szeretnék köszönetet mondani az összes hozzászólónak, aki felhívta arra a figyelmet, hogy milyen fontos a kkv szerepe a munkaerő kétharmadát alkalmazzák a KKV-k, és való igaz, a válság nagyon súlyosan érintette őket. Az előrejelzések nem jók, ahogy hallottuk is a hozzászólóktól. Nagyon sokan mehetnek csődbe, vagy fenyeget nagyon sokakat a csőd veszélye, tehát itt az idő, hogy cselekedjünk és támogassuk ezeket a vállalkozásokat. A KKV stratégia éppen a válság, mielőtt a válság lesújtott volna Európára, jelent meg. És Ebben a stratégiában olyan intézkedések szerepeltek, amelyeket most nagyon gyorsan meg kell valósítani. Nagyon sokra felhívták önök ezek közül a figyelmet. Persze nem csak ezek az egyedüli elemek, az is fontos, hogy a megfelelő környezetben és körülmények között tudjanak működni ezek a vállalkozások, és a zöld átmenetet és a digitális átmenetet végre tudják hajtani, mert ezen múlik a jövőbeni túlélésük. A dolgozók készségeit is említették sokan, és ez különösen a kis és középvállalkozások számára nehéz megtalálni a megfelelő készségekkel, képzettséggel rendelkező dolgozókat, vagy pedig a saját alkalmazottjaikat tovább képezni, nagyon sokan nem tudják megengedni maguknak, hogy tovább képzésekre küldjék ezeket a dolgozókat. Tehát a Skills agendában szerepeltettük ezeket a szükségleteket. Számoga, számolunk a tagállamok támogatására is, természetesen ezeknek a lépéseknek a végrehajtásában. A helyreállítási alap támogathatja ezeket például, Reméljük, hogy a tagállamok segítségével az európai szint erőfeszítéseit meg lehet még erősíteni. És akkor egy utolsó dolog az administratív terhek, ez valóban komoly szempont a KKV-k esetében. Nem arról van szó, hogy a KKV-kat minden követelmény alól mentesítjük, hanem hogy a azt igyekszünk garantálni, hogy a jogszabályok megalkotása intelligens módon történik, és, és segíti a jogszabályok végrehajtását, nem pedig plusz terheket ró a vállalkozásokra. Reméljük, hogy a következetes fellépéssel sikerül csökkenteni az adminisztratív terheket. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen a bizottság véleményét is, és köszönjük az együttműködést is. Most pedig itt az ideje, hogy visszamenjünk az előadónkhoz, hogy az áró megjegyzéseit megtegye. Parancsoljon veli asszony, 5 perce van. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm kollégák ezeket az ötleteket, felvetéseket. Teljes mértékben egyetértek, hogy gyorsabbá kell tenni a hozzáférést a finanszírozáshoz, több lehetősége kell adni arra, hogy valaki szakmát tanuljon, és nagyon szívesen módosítok a szövegen. A vállalati felelősséget illetően a módosításokat üdvözlöm. Nagyon sok jó ötletet hallottam, például a fenntartható finanszírozásra való utaz, utalás, és így tovább. Nagyon köszönöm még egyszer, és várom az együttműködést önökkel, és hogy együtt megfogalmazzuk ezt a jelentést. Elnök, köszönöm. Köszönjük ezt az összefoglalót. Ami a határidőket illeti, most várjuk az ITRÉ-től, illetve a, az elnökök értekezletétől a felhatalmazást. Úgy tűnik, hogy szeptember 3-ára várható a módosítók beállításának határideje, délután 5 óra, 17 óráig, szeptember 13-án lehet beadni a módosítókat, de majd meglátjuk. Nos, akkor haladjunk tovább. Az utolsó napi rendi pontunk ma az egyenlőtlenségek kiküszöbölése, a szegénység eltörlése. Üzlendemér a GUE részéről a jelentéstevő, és először megadnám a szót neki, hogy ismertese 10 percben. Üzlem, hall-e minket? Hall-e minket? Igen. Akkor tessék! Köszönöm szépen, elnök úr, remélem, hogy minnyáján hallanak. Ma egész nap technikai problémáim voltak, kérem erősítsen meg, hogy önök hallanak engem. Igen, halljuk. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök, hogy most először be beszámolhatok önöknek arról, hogy mi a javaslatom. Meg kell, hogy állapítsam, hogy az elmúlt években Európában negatívak voltak a fejlemények ezen a területen. A szegénység sajnálatos módon nem küszöpölődött ki, a 2020-as célt nem értük el, nem értük el azt, hogy 20 millióra csökkentsük a szegények számát. Európában minden ötödik ember szegény, terjed a szegénység, minden szektorát áthatja a társadalomnak az atipikus foglalkoztatás sajnos terjed. Ez botrányos igazából, hogy vannak olyan emberek Európában, akik nem tudnak megélni a munkájukból. És akkor jött a COVID-19-es válság, úgyhogy most még inkább központi ez a kérdés, az intézményeknek foglalkozni kell vele. A múlt héten az árnyék előadókkal, a többi frakcióval már egyeztettem, és folytatjuk ezt a munkát. Én úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy a parlament, és különösen ez a szakbizottság üzenetet küldjön, hol vannak a hangsúlyok a szegénységgel küzdőeket, hogyan támogatjuk, hogy nem akarjuk őket lehagyni véglegesen. Ehhez konkrét intézkedéseket tehet a bizottság. Az egyik ilyen intézkedés, amit üdvözlök, az az, hogy európai minimálbért szabjunk meg. De fontos lehet az is, hogy jelenleg az Európai Unióban egyre több ember ö, kerül olyan helyzetbe, hogy a szerződés nem fixálja a fizetésüket. Ennek véget kell vetnünk. Mi, mint Európai Unió, üzenetet küldhetünk, és a tagállamok közti egyenlőtlenségeket is ki kell küszöbölnünk. Tudjuk, hogy ha uniós szinten nem hozunk intézkedéseket, akkor bérverseny alakul ki a tagállamok között. Az elmúlt években ezt láttuk. Azt, hogy ezt elkerüljük, ehhez keretfeltételek kellenek, amelyek közösek. Várom az együttműködést önökkel a következő hetekben, a frakciókkal, és remélem, hogy tovább javíthatunk ezen a jelentésen. Hagy jelentsem be, hogy én magam is fogok módosítókat benyújtani, és tényleg jelenleg nagyon sok minden nyitott kérdésként szerepel. És nagyon sok mindent nem tudtunk bevenni a jelentésbe, mert ugye korlátozott a sor és a karakterszám. Úgyhogy mindenképpen egyértelmű üzenetet kell küldenünk. Várom az együttműködés hogy együttműködhetek önökkel. Köszönöm. Uh, danke, Özlem. Um, thank you very much. Köszönöm szépen, Özlem. Köszönjük ezt az ismertetőt. Most az árnyék előadókat hajtjuk, hallgatjuk meg. Uh, maintenant, Anne uh, remplace Thomas Zedekovski. et, et, et bien, Anne, tu as la parole. Án, megadom a szót Tomás Depovszki helyettesítendő. Köszönöm szépen. Elnézést kérek. Tomás Szedovszki nevében sajnálatos módon nem tudott ma eljönni ebbe a szerbizottsági ülésre. Köszönöm szépen Madame de Mirelnek ezt a munkát, amit már a múltban elvégzett. Természetesen együttműködünk a jövőben, hiszen ez egy rendkívül fontos téma, az egyensúlytalanságok kiküszöbölése, fontos, hogy egy olyan szöveg szülessen, amely magasra teszi a lécet, és amely valódi fellépésekbe torkollik fontos, hogy tudjuk, hogy egyre nagyobb számú a szegénységben élő munkavállalók száma, és ez polarizálja a társadalmakat, különösen bizonyos tagállamokban tapasztalunk negatív tendenciákat, és például a fiatalok körében erősödik ez a tendencia, őket érinti ez elsősorban, illetve az atipikus munkavállalókat, illetve a gyermeküket egyedül nevelő szülők esetében is komoly ez a probléma. Természetesen a COVID-19 erősítette ezt a válságot, és hosszú távú kihatásai vannak ennek a helyzetnek a munkavállalók életére. A korábbi vitákban is említettük például a KKV-kat, az ő helyzetük rendkívül bonyolultá vált jelen pillanatban, és nagyon fontos, hogy ne romoljon tovább a helyzetük a további hónapokban. Az, az egyenlőtlenségek egyre erősebbek, különösen, mint említettem, a szegény munkavállalók körében. Az nagyon fontos, hogy egy országon belül is óriásiak a különbségek, nem csak országok között. Ez a helyzet egyeztetést kíván, Európai Uniós szintű megközelítés, de nagyon fontos a territoriális megközelítés is, amely külön, a különböző jellemzőket figyelembe veszi az egyes régiókban. Végül pedig szeretném elmondani, hogy az árnyék előadónk, Szedovszki kollega hozzájárult ehhez a jelentéshez nagyon nagy munkával, óriási a kihívás előttünk, és ő konkrét javaslatokat fog tenni ennek a jelentésnek a keretében, és az egész tárgyalási csapattal örömmel működik együtt. Köszönöm. Uh, Köszönjük szépen Tomásnak is. A következő hozzászólunk. Marian Wind a szocialisták részéről. Tessék. Sí. Formán oh. tak til rapporteur Öslem. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is gratulálni szeretnék a raportőrnek. Európában a szegénység nagyon nagy probléma, sajnálatos módon egyre terjed ez a jelenség. Ezért nagyon fontos, hogy a gyökerénél kezeljük ezt a problémát. Három prioritásunk van a szocialisták részéről a jelentéssel kapcsolatban. Először is. Itt az ideje annak, hogy legyen egy szociális protokoll Európában. Nagyon régóta tapasztaljuk azt, hogy az európai munkások, akik egyik tagállamból másikba vándorolnak, hátrányba kerülnek. Mi abban hiszünk, hogy a versenyképességi szabályok nem szabad, hogy hátrányosan hassanak a munkavállalókra. Az sérülékeny munka körökben dolgozók száma is egyre nő, egyre inkább sokan dolgoznak online platformokon. Ezeknek az embereknek nincsen igazságos bérezése, nincsen társadalombiztosítása, arra hivatkoznak a munkáltatók, hogy függetlenek ezek a munkavállalók, önállóak. Mi úgy gondoljuk, hogy itt az ideje annak, hogy megfelelő feltételekkel biztosítsuk a munkavállalást Európában mindenki számára. Aztán a kollektív tárgyalásnak a szerepe, a szociális párbeszédet erősíteni kell, mindenkinek legyen joga szakszervezetekbe szerveződni, és ez kell, hogy a bérezések megszabása mögött álljon. Ez javítja a bérezést is, de ugyanakkor a nyugdíjra, a biztonságra, egészségbiztosításra is kihat er der et stort arbejde for os. Különösen az elszegényedett munkavállalók nagyon megszenvedik a jelenlegi körülményeket. Mindenki számára biztosítanunk kell, hogy kevesebb legyen a szegények száma Európában. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig haladjunk tovább. Renew, árnyék elő adó Adizera Veli. Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák! Köszönetet szeretnék mondani a raportőrnek. Ez a téma nagyon fontos az állampolgárok számom, számára, és biztos vagyok benne, hogy elvárásaik vannak ezzel kapcsolatban, hiszen mindenkire kihat ez a téma, aki az Unióban él és dolgozik. A bérezések kérdése az egyenlőtlenségeknek a kiküszöbölése, a lakhatási körülmények javítása, miközben a szubszidiaritás elvét tiszteletben tartjuk, nagyon fontosak. Ezen kívül a társadalombiztosítási rendszerek és az atipikus munkavállalás. Nem mindenk rosszak ezek a rendszerek Európában, de van mit javítani. Nem értek egyet azzal, hogy a szegénység kiírtását csak úgy lehet elérni, hogyha minimál béreket szabunk meg uniós szinten. Én úgy gondolom, erős gazdaságra van szükség, jól működő belső piacra, a munkavállalók jogainak védelmére, megfelelő munkakörülményekre. El kell mozdítanunk a mobilitási akadályokat, a társadalombiztosítások portabilitására szükség van, és minden alapszolgáltatáshoz hozzáférést kell biztosítanunk. Csak így tudunk növekedni, és újítani. Ezért aztán a különbségeket figyelembe kell venni a tagállamok között, és a holisztikus megközelítést ennek megfelelően kell alkalmazni. A kollektív tárgyalásoknak az eszköze. Ez tudni kell azt, hogy az egyes tagállamokban nagyon eltér a helyzet, ezt figyelembe kell venni. Bizonyos tagállamokban jól működik ez a rendszer. Nagyon fontos a skillek javítása és a végzettségeknek az elfogadtatása. Ezen kívül a zöld átmenet segítségével kell a termelékenységet növelni, és a közösségek életszínvonalát javítani. Várom az együttműködést, ez egy nagyon érzékeny és fontos téma. Köszönöm szépen, elnök! Köszönöm szépen, Adise. A représentant uh, le groupe ID, um, euh, c'est Madame Dominique Bild. Je vous en prie. Je vous en prie. Merci, monsieur. Köszönöm szépen, elnök úr, elnök, az előadó asszony. A szegénység és a létbizonytalanság ellen fel kell vennünk a harcot, ez Európa alapjait, alapértékeit érinti. A, a Diodoni Usin Smartot is bezárták, mint üzemet Franciaországban. Ez csak a legfrissebb fejlemény a közelmúltból ezen válság során sajnos akusztikailag nagyon nehezen lehet érteni a speakert, nagyon sok munkahelyet leépítettek. Jelen pillanatban mindenkit érint a válság. Sokakat áthelyeztek messzire a lakóhelyüktől. Például a kínaiak azonban a termelésüket nem, áll, nem állították le, nagyon komoly konkurenciát jelentenek. Nagyon sok szándéknyilatkozatot hallunk, szép szavakat, de ezeket végre is kellene hajtani. A bizottság pontosan az ellenkezőjét teszi, mint amit prédikál. A alacsonyan fizetett munkahelyekbe kényszerítik munkavállalók ezreit, és itt elment a hang. Hogyan lehet hatékony foglalkoztatási politikát folytatni, hogyha a gazdasági viszonyaink ilyen rugalmatlan szabályok között történnek. Köszönöm. Merci beaucoup. Um, the next speaker on how... Köszönöm szépen. Az árnyék előadónak adom meg a szót. Uh, please, you have the floor. Katrin, öné a szó. Köszönöm szépen a brüsszeli kollégáknak, akik jelen vannak a teremben. Igen, kedves kollégák. Először is köszönetet szeretnék mondanék a kollégámnak, özlemnek. Köszönjük az európai munkavállalókkal kapcsolatos jelentését. Az egyenlőtlenségek a társadalmainkban, a nem megfelelő bérezések megszüntetése, ez az első számú célom. A szegénység nő az Unióban. Ez mutatja, hogy nem védjük megfelelően az egyenlőséget, a megkülönböztetés elleni harc nem megfelelő, Európában. Módosítókat javaslok, ez arra fókuszál, hogy akik fogyatékossággal küzdenek, még nehezebb helyzetben vannak. Szisztematikusan megtagadjuk ezektől az emberektől a jogot, hogy dolgozzanak. Nem biztosítjuk számukra, hogy munkavállalói jogaik legyenek, nem biztosítjuk a minimálbéreket. Én nem egy minimál bérezést szeretnék, hanem egy megélhetési bérezést, amely lehetővé tenni a családok számára, hogy kilábaljanak a szegénységből, és méltóság teljesen éljenek. Ezért aztán felszólítom a tagállamokat, hogy mindenkit vonjanak be ebbe a munkába, hogy ezt megvalósíthassuk. Vonják be a civil szervezeteket, és oldják meg a lakhatás problémát, hiszen a lakhatás nagyon költséges Európában. Az egyenlőségi testületek foglalkozzanak a béralapú megkülönböztetésekkel. Ezen kívül vessünk véget a be nem jelentett munkavállalásnak, a sérülékeny munkahelek helyeknek, a nulla órás szerződéseknek, és így tovább, mindezeknek a dolgoknak még tudnám folytatni, de várom az együttműködést az árnyékelőadókkal a nyáron is. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm szépen, Katrin. A következő hozzászólónk a konzervatívok részéről. Elsviata Rafalska, tessék, öné asszony.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 és az a dokumentum, amelyet megfogalmaztak, hogy ugye 20 millió szegényt szeretnének megcélozni és kiemelni a szegénységből. Ezt nem sikerült elérni, és most itt van még a válság is, amely még nehezebb helyzetet teremtett, és azzal jár, hogy valószínűleg az egyenlőtlenségek még inkább növekednek. A az időszakos, illetve a határokon eh, átjáró ingázó dolgozók is különösen kivannak téve a nehézségeknek, a válság még inkább súlyosbította az ő helyzetüket. Ez szégyen, hogy pontosan azok, akik dolgoznak, munkát vállalnak, kell, hogy szociális segélyre szoruljanak, mert nem tudnak megélni a fizetésükből és a válság pedig oda vezet, hogy még nagyobb lesz, magasabb lesz a munkanélküliség. Aztán vannak még atipikus munkák, vannak nagyon alacsony fizetések, tehát rengeteg tényező van, amely a dolgozók szegénységét erősíteni fogja, tehát mindenképpen továbbra is küzdenünk kell ez ellen a jelenség ellen szembe kell menni ezekkel a fejleményekkel, nem megfeledkezve a szegény gyermekekről, akik a szegénységben élő családokban élnek. A gyermekeknek, a kiskorúaknak garanciákat kell biztosítanunk, fel kell mérnünk azt, hogy mi a COVID hatása a gyermekekre és fiatalokra. Nem értek egyet azokkal, akik azt mondják, hogy találunk egy olyan megoldást, az ideális receptet, amely minden országban mindenkire, mindenkinek segít. Nem, nem biztos, hogy ezzel az egy, egy recepttel, a, mondjuk a minimálbérrel tudjuk megoldani a problémákat, mert a tagállamok helyzete különböző, a tagállamok tudják a legjobban felmérni, hogy náluk mi működik. Nagyon nehéz egy általános megoldást találni, de ez egy olyan kihívás, amely fontos. Dziękuję pani Rafalska. Um... Köszönöm szépen. Ennél a konkrét dossziénál, a DG Employment, Olivier Bontu urat is üdvözölhetjük osz, osztályvezető helyettesként, de sajnos nem működik a kapcsolat. Nézzük meg, hogy korábban sikerült-e már a kapcsolatfelvétel? Nem. Akkor visszább lépünk az előadónkhoz, Demirel asszonyhoz. A konklúziókat kérem vonja le, köszönöm. Köszönöm szépen még egyszer. Talán ez annak is az oka, hogy eléggé korán lezártuk az agendánkat, a napirenddel gyorsan haladtunk, talán ezért sem volt a kollega még ott. Köszönöm szépen, hogy bejelentették, hogy még kiegészítik ezt a beadványt, és a módosítóban a fogyatékkal élő emberekkel erősebben foglalkoznak, speciális csoportokkal, és nem lehet kikerülni ezt a problémát, arról van szó, hogy konkrétan szembesülnünk kell a tényekkel, meg kell nézni a helyzetet, és meg vagyok győződve arról, hogy egy ilyen erős gazdasági térségben, mint az európai belső piac, ez ilyen viszonyok egyszerűen nem elfogadhatóak. Állítólag jólétben élünk, de ez a jólét nem vonatkozik mindenkire egy, egyformán, és ezért a válság idejében is és a jövőben is az előttünk álló válságok idejére vonatkozik szintén ez. Nem csak veszteseket szeretnénk látni, hanem olyan, azt is látjuk, hogy nem csak vesztesek vannak, hanem nagyon komoly egyetemű nyertesek is, és politikai szempontból fontos az, hogy konzerváljuk a jólétet, de másrészt a szegénység ne erősödjön. Meg kell nézni még a statisztikai adatokat, pontosítani kell, és ebből kell a konklúzióinkat levonni, ez szerintem rendkívül fontos. Szerintünk tartósan nem sikerül elérni a célunkat, hogyha csak mindig a tagállamokra és a tagállami kompetenciákra mutogatunk, természetesen tagállami szinten ö, megoldandó problémákat tagállami szinten kell megoldani, tehát Európát nem akarjuk oda besubasztani, ahol nincs helye, de az európai keret feltételeknek kialakításánál figyelembe kell venni azt is, hogy az aláalkudozást, a race towards the down elkerüljük, tehát nagyon fontos, hogy európai szinten minimális kritériumok legyenek a munkaerőpiacon, ugyanis az is probléma, hogyha például arról beszélünk, hogy a Renault vagy más vállalat bezár, akkor itt is nagyon különböző tagállami munkavállalókat kiátszottak egymás ellen, felhetszeltek egymás ellen, és ez rendkívül káros. Szerintünk a különböző ö, hátterű embereket az Európai Unióban nem kellene kiátszani egymás ellen a munkahelyi, munkahelyekért folytatott harcban, ez teljesen mellékvágány, nagyon fontos, hogy összefogjunk, és itt van az Ample Bizottság és az Európai Unió felelőssége is ebben, hogy ezt el lehessen kerülni. Köszönöm szépen. Ez nem Demirelnek. Ezeket a záró megjegyzéseket. Ami a határidőket illeti, egy új határidőnk van, mégpedig augusztus 31-e dél, és a módosítókat szeptember 21-e beadni, október végén, vagy, illetve az októberi ülésen lesz szavazás, most pedig a végső szavazások eredményhirdetése következik. Az Európai Uniós nemek közötti egyenlőség stratégia 41 támogató, 11 ellene, egy tartózkodás. Az eredmény ezt a jelentést tehát elfogadtuk. A második dosszié az új ipari stratégia Európa részére 41 mellette 16 ellene hat tartózkodás, Rodikánosznak gratulálunk, ezt is elfogadtuk, és mielőtt lezárjuk ezt az ülést, szeretném még kifejezésre jutatni nagyra becsülésemet a tolmácsok irányában. Köszönöm szépen a tolmácsok munkáját, remélem, hogy kellemes nyaruk lesz. Köszönjük szépen! És mivel ez az utolsó ülésünk a nyári szünet előtt, köszönöm a titkárságnak is a munkát. Azt hiszem, hogy tapsal jutalmazhatjuk a munkatársainkat. This being said, e, a következő ülésünk augusztus 31-én lesz, vagy szeptember 1-én itt Brüsszelben. Köszönöm szépen, kedves kollégák, kellemes nyári szünetet kívánok! és utána visszatérünk majd a polgárok szolgálatában viszontlátásra.